Hölgyeim és uraim, köszöntök mindenkit. Köszöntöm Önöket eh, az alakuló ülésünkön, a petíciós bizottságunk alakuló ülésén. Szeretnék először is bemutatkozni. Nevem Carlos Iturgaiz, a néppárttól, a spanyol delegációból, és eh, én részesülök most abban a megtiszteltetésben, hogy elnökölhetek most, de láthatják, hogy nem azért teszem ezt, mert én lennék a legveteránabb itt, hanem azért, mert a szabályok változnak, és a titkárság arra kért, hogy eh, én legyek most az elnök, mivel az előző bizottságban én voltam egy alelnök. Vannak itt sokkal veteránabb és hozzáértőbb emberek, mint Cashman úr is, aki az elmúlt években kitűnően ellátta feladatát. Most is minden bizonyal jobban ellátná ezt a feladatot, mint én, de nekem jutott most pillanatnyilag ez a feladat. Kezdjük akkor gyorsan, hogyha egyetértenek, válasszuk meg az elnököket és az elnököt és az alelnököket az elnök jelölt posztjára van egy személy, aki elnökként jelentkezett, Mátszóni asszony a néppárt részéről. Ha van még valaki, aki esetleg jelölt szeretne lenni, akkor ezt most jelezze. Nincs, úgyhogy akkor ha egyetértenek velem, közfelkiáltással válasszuk meg szavazás helyett, mivel ugye egy jelöltünk van, tehát akkor aki mellette szavaz. Látja Mazzoni asszony, hogy eh, még azt se kell kimondjam, hogy kiszavaz ön mellett, hiszen a taps egyöntetű. io vorrei brevemente ringraziare tutti quanti voi per questa. Röviden szeretnék mindenkinek köszönetet mondani ezért eh, a közfelkiáltásért az elnöki megválasztásomhoz, és nagyon remélem, hogy eh, ezt a feladatot eh, mindenki kívánságának és elvárásainak megfelelően fogom tudni teljesíteni. Főleg szeretném biztosítani a folyamatosságot az előző elnökhöz képest. A következő napi rendi pont, mivel alakulőlésről van szó, és mivel a leggyorsabban szeretnénk az ülést levezényelni, megfelelni a határidőknek, azt szeretném kérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e, aki hozzá szeretne szólni? Azt hiszem volt, aki szeretett volna szólni, úgyhogy mielőtt a második szavazásra térnénk rá, az első alelnök megszavazására Kasmen úrnak adnám meg a szót. Köszönöm, elnök asszony de valójában én a következő napi rendi ponthoz szerettem volna hozzá szólni, tehát majd ha arra sor kerül, akkor beszélek Allora, anche per... Köszönöm. Az első alán, alányoki posztra is egyetlen jelölt van. Beliaderi asszony. És ezért javaslom, hogy közfelkiáltással szavazzunk, ha csak valaki nem akar titkosan szavazni. Uh, Madam President. Elnök asszony, először is szeretnék önnek gratulálni Madame Piriedelis nincs itt. Itt van. Azt akartam mondani, hogy elfogadja a jelölést, de akkor majd ő maga mondja ezt, hogy elfogadja a jelölést, és majd valószínűleg görögül. Congratulazioni per Gratulálok a megválasztásának. Kérem, foglaljon helyet, kedves alelnök asszony. Második alelnöknek is egyetlen egy jelöltünk van, Májer úr. Azt javaslom, hogy hasonlóképpen járjunk el, közfelkiáltással szavazzunk. Congratulazioni anche a Mr. Mayer. Gratulálok Májer úrnak is megválasztásához. Harmadik alelnöki poszt. Itor Geis úr, elnézést kérek a kiejtésért. Ultima votazione per il quarto vicepresidente. A negyedik alelnöki posztra az egyetlen jelölt Hankis képviselő. Hankis képviselő. Quindi esprimere nuovamente eh, le mie congratulazioni. Szeretnék gratulálni mindenkinek, akik megválasztásra kerültek, és köszönöm a bizottság tagjainak, a részvételt. El szeretném mondani, hogy az alakuló ülésnek vége van, de szeretném megkérdezni, hogy van-e valaki, aki hozzá szeretne szólni. Parancsoljon. Auken asszony. Ja, mange tak, fru formand. Øh, øh, jeg tager, øh, jeg tager ordet under eventuelt... Nos, én azért kértem szót az egyéb napirendi pontok körében, mert két dologról szeretnék itt röviden szólni. Ez egyik a bizottság nevével kapcsolatos. A korai törvényhozási ciklusokban azt döntöttük, úgy döntöttünk, hogy a polgárok petíciójának bizottsága legyen a neve, hogy egyértelmű legyen, miről szól, ugyanakkor egyes nyelveken a jelenlegi neve a bizottságnak nem érthető. Dánul például nem tudnák első hallásra, hogy ez miről is szól ez a bizottság. Valójában kicsit nevetségesnek is tűnik. Nevetséges neve van, a hivatalos Dán neve ennek a bizottságnak. És gyakorlatilag le kellett fordítanom, hogy ez az állampolgárok petícióinak bizottsága. Nos, eh, ha egy bizottság elsősorban a polgárok ügyeivel foglalkozik, akkor legalább olyan nevet válasszon magának, amelyet a polgárok megértenek. Tehát eh, a büróhoz fordulva kérdezem, hogy nem lehetne-e polgárok petícióinak bizottsága a neve. Remélem, hogy ezt mindenki támogatni tudja. A másik javaslatom pedig eh, az lenne, hogy hívjuk meg mi hamarabb a svéd elnökséget, üljön le velünk, és Cecilia Malmströmöt jelenjen itt meg, aki egyébként tagja volt ennek a bizottságnak, és most pedig Európa ügyi miniszter, és remélhetőleg egy nagyszerű ülés eh, során jó együttműködést tudunk kialakítani a tanácsal. Tehát ez lenne a javaslatom. Mihely is lehetséges, hívjuk meg a svéd elnökséget, nevezetesen vagy név szerint Cecilia Malmströmöt, aki egyébként nagyon jól ismeri a mi munkánkat. Köszönöm. Én is gratulálok önnek, elnök asszony, de úgy gondolom, hogy először frakcióülésen, a koordinátorokkal, illetve a büróval kellene ezeket a kérdéseket megvitatni, nem pedig itt. Úgyhogy azt hiszem, várjuk az ön javaslatait, de mindannyian támogatjuk önt, elnök asszony. Köszönöm. Øh, Nos, a svéd elnökség meghívásával tudunk várni valóban, de a másik kérdés vonatkozásában azt gondolom, hogy mégis jó lenne, ha itt foglalkoznánk a bizottság nevével. Korábban eh, volt is erről szó, a parlament döntött eh, úgy formalitásból. Tehát eh, a weblapunkon, amikor elmagyarázzuk, ahol elmagyarázzuk, hogy mivel foglalkozunk, egy jó elő leírást tudunk nyújtani saját magunkról, hogy milyen fontos munkát végzünk mi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is gratulálok. Ami a legutóbbi hozzászólást illeti, én pontosan fordítva látom a dolgot. Végre van esélyünk arra, hogy a svéd elnökséggel ebben a szakbizottságban egyfajta új kultúrát vezessünk be. Nem hiszem, hogy minden alkalommal meg kell jelenni az elnökség képviselőjének, de elvárhatjuk szerintem azt a tanácstól, hogyha egyes tagállamokat érintenek petíciók, akkor a tanács képviselői jelenjenek itt meg. Ez egy olyan üzenet lehetne, amit az új elnökasszony anélkül, hogy megkérdezne a koordinátorokat, el is dönthetné. Petíció, petíciós bizottság, ez latin eredetű, a németeknek az ombudsman szó nehéz, nehézkes, de nem mondjuk azt, hogy az ombudsmanot nevezzük, nevezzük át az ombudsmant. Tehát, hogyha van egy szó, amit nem értenek, hogyha elétesszük azt, hogy állampolgári vagy polgári, attól nem lesz feltétlenül jobb a helyzet. Az eljárási szabályzatban szerepel ez az elnevezés, erről így gyorsan a mai napon nem dönthetünk. Éppen ezért az elnökség részéről lenne szükséges egy javaslat, amivel aztán foglalkozhatnánk. Még egy dolgot hadd említsek meg. Nem tudom, hogy jövő héten Brüsszelben vannak-e még, de én arra kérnék mindenkit, hogy az új elnökség mielőbb üljön össze a titkársággal. Nagyon sok olyan petíció van előttünk, amely már nagyon régen érkezett be. Nagyon sok olyan van, ahol a polgárok csalódottak amiatt, hogy nagyon lassan, vontatottan dolgozzuk fel ezeket. Éppen ezért talán jó lenne, hogyha valami gyorsítósávba helyezhetnénk pár ilyen petíciót. Egyre gondolok itt konkrétan, ahol egy téli tájt kellene felkeresni, nem tudjuk, nem tudom, hogy a nyáron erre lehetőség lesz-e még, hogy a károkat ott megvizsgáljuk, hogy milyen károk keletkeztek ezt a tájat tehát most kellene minél előbb meglátogatnunk, mivel ha megérkezik az új hó, akkor már nem láthatóak a felmerülő károk. Tehát vannak olyanok, ahol nagyon gyorsan kellene előrelépnünk, és ahol nem szabadna két hónapot várnunk. Thank you, Madam President. Uh, can I just Köszönöm, elnök asszony. Arra szeretnék kitérni, hogy fantasztikus dolog, hogy a büróban úgy tűnik a, a, az egyensúly megvan a nők és a férfiak között. Azt hiszem, hogy röviden kell beszélnünk, de hát hogyha kevesebbet beszélünk, többet tehetünk politikusakként. Úgyhogy azt javasolnám, hogy a svéd elnökség meghívásával és a névváltoztatással ne kapkodjunk. Egyetértek, nem szabad ezt elkapkodnunk. A koordinátorokkal kell összeülni a bürónak, és a következő ülésen dönteni. Ezt javasolnám, mert különben a végtelenségig beszélhetünk. Sí, presidenta. Yo también, yo felicito. Elnök úr, igen, elnök asszony, én is szeretnék gratulálni az elnök asszonynak és a megválasztott alelnököknek is. Ebben a szakbizottságban az a helyzet, hogy legalábbis négy parlamenti alelnök van jelen, de én azt szeretném mondani, hogy nem maguk a bizottságok döntik el a bizottságok, a bizottságok nevét. Ez egyfajta új szovjetnek tűnik. Van egy javaslat, nem tudom, hogyha Auken asszony szeretné megváltoztatni a nevet, vagy egy javaslata van, akkor meg kell vitatni ezt, és el kell kezdeni a vonatkozó eljárást ennek megvan a maga pillanata, de nem arról van szó, hogy minden egyes bizottság maga dönt. Képzeljék el, hogy az Alkotmányügyi Bizottság úgy dönt, hogy megváltoztatja a nevét, vagy a Külügyi Bizottság. A bizottságok neve az intézményi keretek közé tartozik. Én nagyon jónak tartom, hogy elindítsuk ezt az eljárást, hogy egy másik nevet javasoljunk, de azt hiszem, hogy ez nem egy olyan feladat, amelyet magának a bizottságnak kell ellátni, és főleg nem most. Nagyon röviden, csak támogatnám Cashman úr javaslatát, hogy később döntsünk, és szeretnék gratulálni az újraválasztásnak is a kollégáknak, hiszen a korábbi parlament ebben a csoportban ö, születtek döntések, sok volt a félreértés, de most már azt hiszem világosabb minden, és most már a döntésre kell, hogy sor kerüljön, mert ez nagyon nagy döntés. Lehet, hogy kevesen fogjuk meghozni, de sokat segíthet. Passo la parola al mio vicepresidente, che della... Köszönöm szépen, alelnök. E- Elnök asszony, meghallgattuk ugye a kollégákat, és a mai napirend értelmében, ugye ez az ügy nem szerepel a megvitatandó kérdések között, Ahogyan azt Bruni asszony javasolta, én azt szeretném, hogy akkor a következő koordinátori ülésre tűzzük ezt. Ma ugye az ülés célja az volt, hogy megalkossuk az ülést, illetve az elnökséget megválasszuk. Ahogyan asszony hosszú ideig találkozhatunk majd még, és lesz bőven időnk arra, hogy megvitassuk ezt is. Sono d'accordo con il vicepresidente. Egyetértek az alelnök úrral, illetve a javaslatával. Úgy gondoltuk, hogy 26-án, augusztus 26-án ülhetnének össze a koordinátorok, úgyhogy az első bizottságülés előtt erre ö, sor kerülhessen, ami szeptember 1 -e. Úgyhogy úgy gondolom, hogy talán jobb lenne ma megvitatni a javaslatokat, és foglalkozhatnánk a bizottság új nevével is, hogyha mindenki szerint ez hasznos lenne. Így nyilván ö, nagyobb lenne a részvétel ö, az állampolgárok részéről a ö, bizottsági munkában, tekintettel a tanácsi kapcsolatra, illetve a svéd elnökségre, mi nagyon jó ötlet. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, ha létrejönne ez a bizottság, és létrejönne ez a kapcsolat az intézményekkel, előrendíteni ez, felrendíteni ez az együttműködést, illetve felgyorsítaná a munkát, amely az állampolgároktól indul. Szerintem ez nagyon jó ötlet, csak az is, hogy a részvételt erősítsük, és hogy a koordinátorok összeüljenek először. Köszönöm szépen, gratulálok a megválasztottaknak. Augusztus végén ülünk össze legközelebb.